és tovább lépünk egy hasonló témá irányába. A bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a venezuelában azt követően kialakult helyzetről hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét. itt is amennyiben ö, beleegyeznek cash ra nincs lehetőség és a vitát ö, ismét főképviselő úrral kezdjük if you don't mind and thank you very much for your stubborn patience if you don't mind we would start the venezuela debate. Ha nincs ellene kifogása, Borrell úr, ön kezdheti a vitát. No problem, no problem, we are just... Semmi gond, semmi gond. Átállunk. Köszönöm. igen igen, a jegyzeteimet rendezem nagyon érdekes vita áll előttünk ez a venezuelai kérdésről szóló vita néhány héttel ezelőtt a venezuelai humanitárius és migrációs kárságról beszélt az Európai Parlament. Az elmúlt évben ez rendkívül súlyosbodott a politikai zsákutca miatt. Most a helyzet további romlásáról kell beszélnünk, és ez az alkotmányos és demokratikus működés elleni lépésnek köszönhető, és az erőszak alkalmazásának e, Guaidó elnök ellen erőszakot alkalmaztak, és megpróbálták megakadályozni a legitim választásokat, illetve megakadályozták a parlamentbe való bejutást. Ez egy a demokrácia e elleni e, fellépés, és e, ez ellehetetleníti a békés megoldást. Louis Pára megválasztása nem demokratikus, nem tartja tiszteletben a demokratikus eljárásokat, nem volt kvórum, nem volt szavazó többség, a szabályokat nem tartották be, és Louis Parra által elnökölt üléseken hozott döntéseket nem tekinthetjük legitimnek. A nemzetgyűlés elleni támadásokra került sor, ezt el kell ítélni. Juan Guaidó a legitim elnök, és elfogadhatatlan a jogok ezen megsértése. E, egyértelmű fellépésre van szükség, e, és a demokráciát aláásó személyek ellen fel kell lépni. Természetesen ezek az intézkedések nem sérthetik, nem árthatnak az venezuelai e, embereknek, akik már eleve rendkívül rossz helyzetben vannak. A célzott szankciók mellett egyéb konstruktív megoldásokra is szükség van. Ugyan a jövő sötéten fest, és nem látjuk annak reményét, hogy gyorsan megoldódik ez a helyzet, de meg kell próbálni politikai teret adni a tárgyalásoknak, és azt gondoljuk, hogy a válság fenntartható rendezése csak úgy lehetséges, hogyha a legitimen megválasztott testületekkel egyeztetve találjuk ezt meg. A Nemzeti Választási Tanács hitelességét helyre kell állítani, nélkülük nem lehet szabad és legitim elnökválasztás, és Venezuela számára nem lehet tartós megoldás. Többször elhangzott már, hogy az Európai Unió mindent megtesz, annak érdekében, hogy egy inkluzív folyamatot indítsunk be, és tisztességes elnökválasztást indítsunk útjára. Egy összehangolt megközelítése van szükség a venezuelai ö, ö, probléma megoldására. Iglesias Imen Enrique Iglesiasról beszélek, a, a speciális tanácsadóról, eh, és vele együtt kell értékelnünk, hogy mit tehetünk még. Hadd mondjam el, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását, a további eh, kulcsfontosságú nemzetközi szereplőkkel kapcsolatban vagyunk, eh, és összehangoltabb eh, fellépésre van szükség a nemzetközi közösség részéről. Ennyit tudok most összefoglalóan elmondani, és biztos vagyok benne, hogy a vita ez irányba, ebbe az irányba megy majd, ezen következtetés irányába, mely szerint összehangoltabb fellépésre van szükség a nemzetközi közösség részéről, és mégpedig minél gyorsabban. Ez a zsákutca nem tarthat örökké. Az elkövetkezendő napokban ezen fogunk dolgozni igyekszünk erős támogatást kapni minden résztvevő féltől, és egy kontakt csoportot kérünk meg arra, hogy folytassák a munkát. Oszlói folyamat is zsákutcában van, és a politikai helyzet jelenlegi állapotában elengedhetetlenné teszi azt, hogy határozottabban lépjünk föl azért, hogy szabad, tisztességes választásokat tudjunk tartani, vagy tudjanak tartani ebben az országban, amelyet már régóta követelnek sikertelenül ami azonban a Nemzetgyűlés elnökségének megválasztásával kapcsolatban történt, ez egy választó, egy vízválasztó, és egyértelművé teszi azt, hogy részünkről egyértelmű, határozottabb fellépésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor kezdjük a vitát, mondja az elnök néppártár López Gill kezdi. Tessék, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, főképviselő úr. Az a helyzet, hogy ez a vita, miután meghallgattam az előző vitát, számomra azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanaz folyik itt, kicsit el vagyunk késve. Nicolás Maduro államcsint kísérelt meg katonai támogatással annak érdekében, hogy megakadályozza a nemzetgyűlést abban, hogy kijelölje a következő tisztségviselőket. ez az egyetlen, ez az egyetlen legitim erő most Venezuelában. Mindent megtett annak érdekében, hogy az, e- a tranzíciót, a demokratikus átállást ellehetetlenítse és megmaradjon a hivatalában. Juan Guaidót a Nemzetgyűlés legitim elnökeként támogatjuk, és úgy is, mint a venezuelai köztársaság ideiglenes elnöket. Több mint 60 ország, illetve nemzetközi szervezet elismerte már őt. Főképviselő úr, nagyon fontos az, ahogy ön is utalt rá, hogy szankciókat vessünk ki, hiszen az állami, a jogállamiságot nem tartják tiszteletben Venezuelában. Azt gondolom, hogy a szankciók lényege az, hogy ne, áll nem, ne legyenek büntetlenek azok a tettek, amelyeket elkövetnek. Venezuelában a legrosszabb szankció az, hogy a legrosszabb, amit tehetünk az, hogy nem lépünk fel a, a jogállamiság sárba kapcsolatban, hiszen ez azt jelenti, hogy az érintett lakosságnak nincs jövője. Köszönöm szépen! Most egy másik López úr következik a szocialistáktól. Havi López úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogy a főképviselő úr, Josep Borrell elmondta, a mai napon azért vagyunk itt, mert mert a Maduro rezsim parlamenti államcsínyével kapcsolatban kell kimondani a véleményünket. Nos, van két párhuzamos úgynevezett nemzetgyűlés Venezuelában, az a célja, ennek a második létrejött, elvileg alkotmányosnak vagy alkotmányozónak nyilvánított nemzetgyűlésnek, hogy megakadályozza Juan Guaidó fellépését. Nos, ne, fel, ne felejtjük, hogy az Európai Unió konstruktív szerepet játszik, ez pedig nagyon frusztráló egy olyan rezsim számára, ahol nem találják meg a kiutat ebből a helyzetből. A humanitárius helyzet borzasztó, válság van. Venezuelában Venezuela esetében azt gondolom, hogy az a helyes stratégia, hogyha pontos szankciókat dolgozunk egyes személyek száma, személyekkel szemben, viszont meg kell találni a megoldást magának az ország számára. Lalang Kana úr a Rinyútól két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, Borrell úr. Ez az állásfoglalás nem csak parlamenti vitát jelent, vagy nem csak egy újabb parlamenti szándéknyilatkozat az ellensfoglaláson keresztül Venezuela történetének kulcsfontosságú pillanatában elítéli Nicolás Maduro rezsimjét a parlamenti csény miatt. Egyetlen demokratikus intézmény van Venezuelában, és ez megmutatja azt, ez, ez mutat igazából tükröt a rezsimnek a demokratikusan megválasztott parlamenti képviselőkkel szemben erőszakot alkalmaznak. Juan Guaidó, Juan Guaidót elismerjük ideiglenes elnöknek, és a Nemzetgyűlés az egyetlen legitim, demokratikusan megválasztott intézmény jelenleg Venezuelának. Elviselhetetlen és tolerálhatatlan az, amit a Maduro kormány jelenleg tesz. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania abban, hogy Venezuela visszatérjen a demokratikus útra. A nemzetgyűlés, illetve a kontaktcsoport által elkezdett utat kell bejárni, és az is nagyon fontos, hogy szankciókat foganatosítsunk az emberi jogsértéseket elkövetekkel szemben. Juan Guaidónak ellen, Juan Guaidó a legitim ideiglenes elnök, el kell érnünk azt, hogy őt és a kollégáit úgy ismerjék el azon szerepükben, amit kiharcoltak maguknak. Egy, egyértelmű üzenettel kell fordulnunk a venezuelai nép felé, nem vagytok egyedül. Egyértelmű itt a parlamentben, hogy megvan a többség ezzel kapcsolatban, tehát a demokra- demokráciát védjük, az a venezuelai nép mellett állunk ki, azt akarjuk, hogy visszatérjen a demokrácia Venezuelába, politikai, gazdasági és társadalmi átalakulásra van szükség. Jó lenne, hogyha meg lenne a remény, megmaradna a remény a venezuelák számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Venezuelában a helyzet megrázó, az osztrák külügyminisztérium például a helyzetet úgy írja le a világ olajban leggazdagabb államában a következő szavakkal, tehát instabil politikai helyzet. Tüntetések során halálos áldozatok, brutális rablások, fegyverhasználat, folyamatos gazdasági és egészségügyi vízhelyzet, ezt tudjuk, ismerjük. Amiről gyakran nem beszélnek, az az oka ennek a káosznak. Ez egy brutális baloldali diktátor, aki minden eszközzel, szó szerint minden eszközzel ragaszkodik a hatalomhoz. Hogyha a választók nem választják meg, akkor fegyverekkel éri el az erejét Maduro mottoja így hangzik, ahogyan összefoglalta nemrégiben. De éppen ezért a rezsimet ö, egyébként modellként mutatják be az európai baloldalon. Éppen ezért a baloldali szélsőségesekkel szembeni fellépés nem csak Venezuelában fontos, hanem Európában is, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet Európában. Terz Herman egy percre parancsoljon. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Jó estét kívánok mindenkinek! Örülök annak, hogy megváltozott a hanglem, és ez látható volt az állásfoglalás előkészítésében is Venezuelával kapcsolatban. Nos, vannak olyanok, akik úgy döntöttek, hogy nyomást kell gyakorolni erre a bűnös erre a bűnös rezsimre, amely kábítószer bűnözőkből áll, amelyek gyakorlatilag túlszulejtették Venezuelát, és amely a nemzetgyűlést is megpróbálta túlszulejteni. Sürgősen szankciókra van szükség Maduro, Badrinoval szemben. Nem szabad, hogy Venezuelán kívül akár egy dollárhoz is hozzájussanak az is aggasztó, hogy a spanyol kommunistákkal, amelyek jelenleg kormányon vannak, milyen kapcsolatai vannak ennek a rezsimnek. Nap mint nap a saját a saját népességét, a saját népét gyilkolja ez a rezsim, és ez nagyon félelmetes. Kezik parancsoljon egy percre. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Furcsa, hogy a parlament egy olyan szemét próbál támogatni, aki még a saját ellenzékének a támogatását is elvesztette. Guaidónak nem volt meg a szükséges támogatása, és éppen ezért nem, a, nem ott ment be, nem az ajtón ment be a terembe. meg van már egy bizonyos pucsista hagyománya, ezt folytatja a továbbiakban is. Sokan azt gondolják és látják, hogy ez egy valójában egy csaláson alapul ez az egész önjelöltség. A humanitárius segélyekkel vajon hogyan bánt? A Guaidót csak azok támogatják, akik azt szeretnék, hogy katonai, fel, a katonai zendülés legyen. Az előttem szóló hasonlóképpen gondolkozik. Kár, hogy a spanyol fasiszta diktatúrát támogatják a hasonlóan gondolkodok. Kár, hogy ezek az emberek kérik számon ezt a rezsimet. Most az időt, és nagyon köszönöm a tolmácsainknak, hogy még mindig rendelkezésünkre állnak. President Tajani, is úr, következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a jelen, jelenlévő venezuelai képviselőket köszöntjük, akik itt vannak velünk a, a tisztelt házban, és támogatjuk a nemzetgyűlés ideiglenes elnökét és az ország ideiglenes elnökét, akiket legitim módon választottak meg a diktátor Maduro ellenében. Maduro ismételten szerette volna meggyilkolni ebben a latin-amerikai országban a demokráciát. Éppen ezért Éppen ezért Európának meg kell találnia az erőt, hogy elítélje ezeket az eseményeket, és humanitárius segélyeket is kell nyújtania. Nagyon nagy erőre, illetve egységre van szükség az EU részéről. Mi ismertük el először Guaidót, mint ideiglenes venezuéli köztársasági elnököt. Ezt még egyszer megtesszük azzal, hogy egy újabb dokumentumot fogadunk el, ebben pedig arról is szólunk, hogy Maduro milyen negatív, negatív módon lép fel a saját népével szemben, hogyan tiporja sárba a demokráciát és a jogállamiságot szankciókra van szükség az összes rezsimtaggal szemben, és akik az emberi jogot sárba tiporták, azokkal szembe fel kell lépni, és ne, fej, ne felejtjük, hogy gazdasági felelősségre vonásra is szükség van. Az Európai Bizottságnak, a főképviselőnek és mindenki másnak bátran kell egy nagyon határozott álláspontot képviselnie Maduroval szemben és a venezuelai diktatúrával szemben. Muszáj, hogy kitartsunk és bátrak legyünk. Elnök úr, Santos Isabel szólítom egy percre, parancsoljon. Muito obrigada. Os acontecimentos do passado... Köszönöm szépen. Január 5 5-én láttuk, mi történt Venezuelában. Ez azt jelenti, hogy a demokratikus képviselőket nem engedték be a parlamentbe, és nem végezhették el a feladatukat. Úgy gondolom ezzel átléptek egy vörös vonalat. Ezt így soha nem lehet tolerálni. Olyan eseményekről van szó, amelyek erősítik a polarizációt Venezuelában, és még nehezebbé teszik a politikai megoldás megtalálását. Ezzel a válság és az emberek szenvedése hosszabbodik meg. Humanitárius válságról van szó, Venezuelában a lakosság 90%-a időközben a szegénységi küszöb alatt kénytelen élni. A ciklus, a parlamenti ciklus megkezdése óta már három vitát folytatunk itt a parlamentben az elmúlt két évben nyolcszor beszéltünk róla a plenárison, és most a hetedik állásfoglalásra kerül majd sor ebben a témában. Úgy gondolom, végre tennünk kell valamit ezen a területen. Belefáradt ebbe az egészbe a venezuelai nép, és nem bírja már sokáig. Biztos úr, éppen ezért csak támogatni tudom, hogy határozott fellépést követel, hogy közvetlen szankciók szankciókat alkalmazzanak azokkal szemben, akik megsértik a demokratikus szabályokat és az emberi jogokat Venezuelában, és ezzel egyidejűleg a dialógus csoporton belül egyeztetésre van szükség, demokratikus választásokra, méghozzá szabad demokratikus körülmények között a nemzetközi közösség felügyelete alatt, hogy a, a népszavát meghalljuk. Sajnálom, hogy sajnálom, hogy meg kell szakítanom, de már mindenki régóta ül itt, és most meg is adom a szót Sáráncova asszonynak. Terminamos 2019 con un debate Tisztelt Főképviselő úr, az elmúlt évet egy venezuelai vitával fejeztük be, a 2020-as évet pedig egy újabb válság tárgyalásával kezdjük Venezuelában. Képzeljük csak el, hogyha nem tudnánk belépni az Európai Parlamentbe, mert, az, mert a rendőrség elzárne azt. Képz, képzeljük csak el, hát ez abszurd. Pontosan ez történt Venezuelában a múlt héten, ez történt Juan Guaidóval, a nemzetgyűlés elnökével. Sajnálatos módon az ilyen típusú tények már nem is meglepőek. Venezuelában egyért, egyre egyértelműbb, hogy Madurónak nincs szándékában lemondani a posztjáról, és nem szeretne demokratikus átállást szem demokrácia csak akkor jön el, amikor olyan erős nyomást gyakorol, gyakorolnak a rezsimre, hogy ez megadja magát. Mindenképpen ragaszkodnunk kell ehhez, tehát szankció, szelektív szankciókkal kell nyomást gyakorolni az Európai Uniónak a rezsimnek, és nagyon fontos, hogy ez ne csak a rezsim tagjaira, hanem azok családtagjaira is érvényes legyen. Sandra Pereira izárnak. Köszönöm szépen, Sandra Pereira következik a GUE részéről. Köszönöm szépen. Számos vita volt már Venezuela témájában ebben a parlamentben, és minden alkalommal eh, keményebb a fellépés egy éve gyakorlatilag pócs helyzetre került sor, eh, szankcióra került sor eh, az USA részéről, az Európai Unió részéről és eh, Venezuela ellen, hogy a gazdaságot megfojtsák, a venezuelai nép ennek megfelelően szenved, a portugál lakosságra is gondolok Venezuelában, és Mindemellett a venezuelai nép nem adja föl. Ezt ugye, erre ugye nem eh, számítottak. Minden eh, külföldi beavatkozás ellenére eh, továbbra is kitarta amellett, hogy a saját jövőjét ő maga építse fel, és független legyen velük, szolidárisnak lennünk. Pártból Monteiro de Aguilar Claudia parancsoljon, egy perc az öné. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Maduro rezsim a saját, ország, a saját országának alkotmányát sérti meg folyamatosan. Nem is olyan régen került sor ezekre a fellépésekre, amikor is a nemzetgyűlést mindegy elfoglalták, a madurói diktatúra képviselői, és szégyentelenül tették ezt, és még ráadásul demokratikusnak is nevezték ezt a fellépést. A venezuelai nép szenvedésért ők felelnek. Ez Európai Parlament több vitában és állásfoglalásban is világos hetette egy Guaidót támogatja, és a legitíme megválasztott nemzetgyűlést, és ellenezzük a pucs kísérletet. Természetesen emellett ellenezzük azt is, hogy a rezsim és a szövetségesei önkényesen tartóztat le embereket, kínoz embereket, ezt szeretném hangsúlyozni, és amit a kollega elmondott, ez valóban delírium, az, hogy külföldi beavatkozásra kerülne sor, és közben a venezuelai nép szenved, és a baloldal ezt támogatja, és ez egy rendkívül sajnálatos helyzet, a venezuelai nép kell szolidáris, szolidárisnak lennünk, Tánti képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, főképviselő. Néhány nappal ezelőtt sokat szor került sor Maduro féle erőszakos eseményre. Az embereket éhezésre ítéli, nagyon egyszerű betegségekben veszítik el életüket az emberek. Négy számot mondok, négy és fél millió ember merült el Venezuelából. 11 kilót fogytak 2017-ben átlagban a Venezuela. A orvosságok 85%-ához nem jutnak hozzá az emberek, és 2013 óta 95%-kal csökkent a GDP. Főképviselő úr, mi a demokrációt, a szabadságot tartjuk először is a Venezuela demokráciáját, illetve szabadságát tartjuk szemünk előtt, Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Maduro kormány megadja magát, illetve új demokratikus választásokat eh, írjanak ki. Nem csak a venezuelai rezsimet kell támadnunk szankciókkal, hanem eh, az ő támogatók is Oroszországot. Az utolsó felszólalónk a csoportok közül a Rinyú nevében, Madame Bilbao, parancsoljon egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt főképviselő úr! A Maduro rezsim ismételten erőszakosan próbált fellépni a nemzetgyűlés, a venezuelai nemzetgyűléssel szemben, ezt el kell ítélnünk. Nagyon súlyos humanitárius válság alakult ki Venezuelában. Ahhoz, hogy ezt megoldjuk, ahhoz az kell, hogy Juan Guaidó elnök urat támogassuk, el kell ismerni az ő képviselőit, diplomáciai képviselőit külföldön, figyelmen kell, figyelmen kell kísérnünk a helyzet alakulását, illetve a csoport munkáját segíteni kell, hogy szabad választásokkal békés megoldást találjunk erre a, meg, erre a helyzetre. Illetve ehhez hozzátartozik az is, hogy szankcióval illessük azokat, akik felelősek a helyzet kialakulásába. Sajnálatos módon szörnyűséges körülmények között élnek a venezuelak éhínségben és betegségektől sújtva. Lezárásaként, Honorable Vice President, you will close the vote, you will close the debate if you don't mind, and you have five minutes to go. Mr. High Representative, the floor is... Igen, tisztelt főképviselő, öné a szó, ha nem túl fáradt. Köszönöm szépen a türelmét a mai napon. Számosan hozzászóltak, és hát nagyon különböző dolgok merültek fel, hogyan tudjuk ezt értelmezni, ismeri mindenki ezt az egész világon, tévén láthattuk, ami történt. Számomra világos, ami történt. A venezuelai delegációnk számára is világos, mi történt. Egyszerűen a választásokat nem tartjuk megfelelőnek, nem a szabályok szerint történt, és abból indulunk ki, hogy a parlament elnöke Guaido úr ez természetesen nem oldja meg a problémákat, de legalább koherens álláspontunk van. És Látom, hogy jelentős megosztottság van a parlamentben, az a kapcsolatban, ami történik eh, Venezuelában, de maradjunk a tényeknél. Számomra világosak a tények. A nemzetgyűlés elnöke Gajdó úr, és eh, a választások mm, mm, kihirdetése is az ő feladata ezek után a szabályok szerint. Én pedig köszönöm a hozzászólásaikat itt a vita során. Köszönöm szépen az értékes szavakat. Indítványt kaptam. Ebben a mai vitát lezárjuk, és csütörtökön fogunk erről a dossziéről szavazni. Mindannyiuknak nagyon jó pihenést és boldog új évet kívánok. Még egyszer nagyon köszönöm a főképviselő úr megjelenését. Jó éjszakát önöknek! a következő ülésünk holnap reggel fifteen én szerdán nine órától fourteen óra thirty ig majd fifteen órától twenty three óráig a napirendet már közzétettük az európai parlament honlapján elérhetik ezennel az ülést berekeztem jó éjszakát mindannyiuknak.